Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket ma reggel. Megkezdjük a munkánkat. Az elnöknek a számítógépével egy kis gondja akadt, ezért arra kért, hogy szabadítsam fel az energiákat, és kezdjük el a ma délelőtti munkát nélküle. Nous allons commencer par l'audition. Euh, Kezdjük a 11. napirendi pont alatt szereplő meghallgatással. Timovszki úr fog eladást tartani az utólagos hatásvizsgálatok hatásáról, a Parlament Kutatási Szolgálatának főigazgatóságáról érkezett. Körülbelül 15 percben meg is kapja a szót, parancsoljon. Üdvözöljük Önt is, és a csapatát is. Köszönöm szépen, elnök úr. Angol nyelven folytatom. Először is egy személyes megjegyzésem lenne. Nagy öröm és megtiszteltetés is számomra, hogy itt lehetek, hiszen holnap lesz 12 éve, hogy elkezdtem az Európai Parlamentben dolgozni, mégpedig a jogi szakbizottság titkárságán. Itt voltam akkor is, amikor a meditációról, illetve a közvetítésről szóló irányelvet elfogadták, illetve a vonatkozó LTR irányelvet, Úgyhogy ezekkel az ügyekkel már akkor is foglalkoztam. És most ismét az az örömért, hogy e témákat tanulmányozhattam az utolgós hatásvizsgálatok tekintetében. Mi a parlamenti bizottságokat a kutatási szolgálat részéről akkor támogatjuk, amikor felülvizsgálati jelentéseket készítenek, Három példát láthatnak a dián is, az egyiket már nagyon jól ismeri a Júri Szakbizottság, a jobb oldalit, akár házon belül, akár házon kívül hatásvizsgálatokat és felméréseket végzünk annak érdekében, hogy az Európai Uniós jogszabályok végrehajtását segítsük értékelni az a képviselőknek, vagy más politikai, szakpolitikai területeken végzett munkaértékelésében is tudunk segítséget nyújtani. Világos, hogy már elég év eltelt azóta, hogy a vonatkozó irányelvet elfogadták és átültették a nemzeti jogba a különböző tagállamokban, úgyhogy időszerű a felülvizsgálat. A publikációt már néhány héttel ezelőtt elküldtük a képviselőknek, most is megtalálhatják önök előtt az asztalon. Megpróbáljuk a jelentéssel kapcsolatos munkát folyamatosan támogatni. A novemberi meghallgatáson is ott voltam, ahol több szakértő is megvizsgálta ennek a jogszabálynak a végrehajtását a saját szemszögéből. A publikáció végén egy táblázat látható, ahol minden tagállam szerepel, még Dánia is, amely ugyan opt-outot választott, és nem alkalmaz ezt az irányelvet. De ott is vannak olyan ösztönzők, amelyeket mégiscsak figyelembe vettek az irányelvből. Az úgynevezett piros, zöld és sárgával jelző közlekedési lámpa módszert nem használtuk, de ezt majd elmagyarázom, hogy miért nem. Az egész táblázat zöld lenne ugyanis, mert ez egy olyan keretirányelv, ami minimum normákat határoz meg, és hát némi különbséggel, de azért minden tagállamban végrehajtották, úgyhogy itt igazából fekete-fehér a helyzet, nem színes. Minden alkalommal, amikor ilyen munkát végzünk, megpróbáljuk összesülteni az eredeti célokat azzal, hogy milyen eredményeket sikerült elérni a tények alapján. Tisztában vagyunk azzal is, hogy a képviselőket az is érdekli, hogy ez elemzés az házon belül vagy házon kívül történt, és hogy milyen ajánlásaink születtek. Most az eredeti jogszabálynak a racionális korlátozásáról is lesznek javaslataink, illetve a további tennivalókra vonatkozóan is. Rövid prezentációm szerkezete nem feltétlenül követi az általunk benyújtott dokumentum szerkezetét, ösztönzöm önöket arra, hogy olvassák el. Itt most csak három fő elemre összpontosítani, többek között a minőségre, a jogi információkra és eljárásbeli ügyekre. Az alapvető jogi információ szempontjából nagyon fontos a jogalap. A jogalap az a határokon átnyúló esetek kezelésére tér ki, a tagállamok erre is használják egyébként az irányelvet. Az irányelv céljait az egyes cikkben fogalmazták meg, és amikor megvizsgáltuk őket, akkor úgy tűnik, hogy nagyon sok cél van. Például a hozzáférés megkönnyítése, a viták megoldásának az előmozdítása, stb. stb. Érdemes a hetedik preambulum bekezdésre is visszatekinteni, ami nagyjából ugyanezen ideológia alapján keret jogszabály megalkotására ösztönöz, ami egy megbízható jogi keretet nyújtana a közvetítésre. A, sajnos a megbízható, illetve a kiegyensúlyozott szavakat nem definiálták a szövegben. Ez sajnálatos, mert minden tagállam saját maga definiálja ezt a két szót a maga szája íze szerint. Ezt ne feledjük el. Az átültetés ideje már régen lejárt, erre három évet irányoztunk erről, még két elem, amikről sem ebben a dokumentumban, sem a korábbiakban részletesen nem szólunk, az az, hogy az irányelv csak két definíciót tartalmaz, és nem feltétlenül várták el a tagállamoktól, hogy ezeket szó szerint ültessék át. Néhányuk megtette, vannak mások, amelyek nem. És bár a tanulmányokban, amelyeket az Európai Bizottság írt, és utána az Európai Bizottság jelentésében is említés kerül arról, hogy nem érdemes feltétlenül ugyanúgy elismételni ezeket a definíciókat, ahogy az irányelv azt alkalmazza a nemzeti jogszabályban, de ez az alkalmazásban egyelőre nem vezetett problémához, hogy különbségek vannak a definíciók átvételében. Először is ki a közvetítő? A tagállamok különbözően közelítik meg ezt is, illetve azt, hogy a bírák azok lehetnek-e közvetítők, vagy nem. Mindkét szélsőségre van példa. Vannak olyan országok, ahol a rendelet, az ottani rendelet előírta, hogy a bírák lehetnek csak közvetítők, míg más tagállamokban kizárták a bírákat a közvetítők köréből. Van egy olyan félmondat, ami eljárásbeli jellegű, de ebben az irányelvben nem fedi le azokat a bírákat, akik előtt van az ügy, és ők nem vehetnek részt a közvetítésben, ami a peres felek közötti ügy rendezésére irányul. Vannak minimum normák a közvetítők tekintetében, de ezen túl mehetnek a tagállamok, és nagyon sok tagállam ezt meg is tette, ami ahhoz vezetett, szokás szerint, hogy egy sor különböző megoldás született arra, hogy hogyan lehet a közvetítést megszervezni, és hogyan lehet a feleknek segíteni abban, hogy olcsóbb és gyorsabb megoldásra jussanak, mint a pereskedés révén. Említettem azt, hogy a, az egyensúly és a megbízhatóság szempontjából nincsen definíció, de megpróbálnak lehetséges küszöbértékeket megfogalmazni a szövegben arra vonatkozólag, hogy hány százalékban kéne az ügyeket közvetítéssel rendezni ahhoz, hogy ennek az egész rendszernek a költsége megtérüljön. A szöveg szerint 50 százalék, de szerintünk teljes mértékben szubjektív ezt az 50 százalékos számot kinyilvánítani, mert már olyan országok is vannak, ahol a 25 százalékos mediációs százalékos arány is megoldja a bíróságokra rehezedő túl nagy teher problémáját, de vannak olyan országok is, ahol viszont akár 75%-os közvetítési arány sem oldaná meg a túlterhelt bíróságok problémáját. Ezért ez az 50% nem alkalmazható az Európai Unió szerte. Mielőtt tovább lépnék a kötelezettségekre, amelyek az eljárásbeli ügyekre vonatkoznak. Hadd mondjak pár szót arról, hogy a minőség szempontjából milyen eredményekre jutottunk a vizsgálatunkban. Persze, nagyon sok jó szándék mutatkozik meg a gyakorlat. Különböző mediációval foglalkozó gyakorlati szakemberek is alátámasztják a tagállamokban. A cél, cél azonban az, hogy egy olyan megoldást találjunk és ajánljunk, ami a felek számára gyorsabb és olcsóbb, mint a pereskedés. Még akkor is, hogyha valamilyen konfliktusba kerülnek. Ez természetes, hogy előfordul egy szerződéses viszonyban. Statisztikai adatok alapján akár egy nagyon jó szerződés esetében is egy ponton előfordulhat ellentét. Minden tagállamnak megvannak a hatóságai és az igazságügyi eljárásai arra, hogy az ilyen jellegű vitákat megoldják, de nagyon gyakran az a helyzet, hogyha a felek szeretnének kompromisszumos megoldásra jutni, akkor használják a közvetítés rendszerét, hogy a bírósági eljárás költségeit elkerüljék. Fontos hangsúlyozni azt is egyébként, hogy nagyon sok olyan eljárás van, ami garantálni hivatott azt, hogy a közvetítés eredménye kötelező érvényű legyen a jövőben, de ez még mindig a felek jó szándékától függ. És hogyha a jó szándékot kivesszük a folyamatból, akkor már nehéz az egész eljárást közvetítésnek nevezni. Ez az önkéntesség ott is megmutatkozik, hogy az irányelv arra ösztönzi a tagállamokat, illetve a feleket, hogy az önkéntes magatartási kódexekhez ragaszkodjanak, és ezeknek feleljenek meg. Nincsen kötelező érvénye ezeknek a magatartási kódexeknek, de vannak olyan tagállamok, amelyek felhasználták ezt a lehetőséget és vannak olyan tagállamok, amelyek kötelező érvényűvé tették a magatartási kódexet. Vannak olyanok is, amelyek az európai magatartási kódex szabályait alkalmazzák. Ezt egyébként érdekes tudni, hogy az irányelv elfogadás előtt négy évvel hozták létre. Tehát maga az irányelv az egy újabb lépés volt, afelé, hogy lehessen növelni és harmonizálni a különböző közvetítésre vonatkozó módszerek hatékonyságát. Ezek a magatartási kódexek csak az egyik elemét képezik annak, hogy a minőséget lehessen biztosítani a folyamatban. Nagyon gyakran összekapcsolódnak azzal a rendszerrel, hogy a mediátoroknak regisztrálniuk kell magukat, és... Register of Mediators... Elnézést kérünk, sajnálatos módon technikai okok miatt a magyar tolmácsolást innentől nem tudjuk biztosítani, viszont magyarról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 Je, je crois qu'il euh, faut renouveler votre intervention parce que votre micro a été interrompu. La traduction n'a pas été euh, possible. Merci. Yeah, just the point I wanted to bring to the Commission is that we, we ensure that there's no discrimination of customers just because of the means of payment. You know, so that just one, one issue that we have to be very careful of.